Hal folytatjuk. Szeretném megadni a szót Mikola, Miroslav Mikolavicsnak a szót egy percben. Kolegyně a kolegovia, podle archívov štátnej správy... Kedves kollégák! A szlovák kommunista rezsim 48 és 89 között 61 ezer embert ítélt el az állam elleni bűnök miatt. Nem tudom, hogyan emlékezhetnénk meg ezekről a politikai foglyokról másképp, mint hogy kiterjesszük a szabadság és igazságosság területét azokra a területekre, ahol ezt még mindig luxusnak tartják. Az Európai Unió nem reagált még. Ennek ellenére engem aggaszt a politikai foglyok helyzete Kubában, ezért aztán arra ösztönözném az EU-t, hogy járjon közbe, hogy bocsássák szabazon, szabadon ezeket az embereket. A kubai elnök félbeszakítja. Köszönöm szépen hozzászóló folytatja, egyetértek ezekkel a politikai foglyokkal. Elnök félbeszakítja. Sí, grazie. Grazie. Diamo ora la parola all'onorevole. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót Filip Kaspareknek egy perce van. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Én a kubai állásfoglalás mellett szavaztam nem értem, hogy Fidel Castro európai barátai miért védik még mindig a forradalom lejárt elképzelését. Meg kell védenünk a rezsim áldozatait, változásokra van szükségünk Kubában. Néha az áldozatok járulnak hozzá a történelmi változásokhoz. Remélem itt is ez lesz a helyzet. Remélem, hogy a kubai rezsimnek nem lesz már több áldozata, hiszen ez a rezsim képtelen önmagába nézni és változni. De nem tudom elfogadni azt, hogy sok ember jóvá hagyja a kubai rezsim létét. Szerintem rosszul értelmezik a szolidaritást. Véleményem szerint el kellene ismernünk, hogy Kuba néhány területen sikeresen működött, de elnök félbeszakítja. Maria de Presidente. presidente, quería... Köszönöm szépen, elnök úr. Én szerettem volna Munyiz asszony részéről hozzászólni, hogy megmagyarázzam, hogy a kettes módosító indítvány esetében, amelyet az Egyesült Baloldat adott be, miért szavazott így a spanyol küldöttség. A módosító indítvány a spanyolok támogatását kérte a kubai rezsim támogatásához, de nem tudjuk támogatni egy olyan frakciónak a kérelmét, amely ennyire elhatárolja magát az egész parlamenttől. Mi minden egyes párt egy figyelembe kívánjuk venni, ez azonban azt jelenti, hogy nem érthetünk egyet ezzel a módosító indítványal. Másodszorban ez az módosító indítvány, a kettes módosító indítvány nem egyeztethető össze a spanyol soros elnökség tevékenységével. Mi konszenzus szeretnénk az EU-ban a kubai kérdést, illetően nem akarunk szakítani a jelenlegi álláspont. Ezért utasítottuk el. Köszönöm. Ora la parola. Köszönöm szépen, és most megadom a szót Rojtová asszonynak. Köszönöm, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a lelkismereti foglyok kapcsán benyújtott, módosított támogatni tudtam, mint egy volt kommunista ország polgára. Én Kubával kapcsolatban Darcin Ferreira orvossal is tárgyaltam, és szót adtunk arról, hogy milyen súlyos az egészségügy helyzete. Hogyha valakinek nincs dollárja, akkor nem részesül kezelésben. Garcia Ferreira kollégám segített ebben a szörnyű helyzetben az érintetteknek, a fogvatartásuk alatt. Nagyon örülök, hogy ez az állásfoglalás eh, elfogadást nyert, és ez mindenkit felszólít arra, hogy a jogokat tiszteletben kell tartani Kubában. Elnök, köszönöm szépen, Rojtova asszony. Daniel Anam egy percben. 20 évvel ezelőtt, amikor Európában a lehullott fal pora lengte be a levegőt, akkor mindenki elítérte Castrót, illetve mindenki azt kívánta, hogy nyugodtan párnák között hunja szemét örök álomra. Thomas Mort szeretném idézni, csak a halállal szabadulhatunk meg a zsarnokoktól. A kommunista rezsim azonban azóta még mindig él Kubában egy elhibázott amerikai blokkád miatt, amire rátolhatja Castro az összes gazdasági problémát, az imperializmus vádolva, és nem a saját gazdasági rossz gazdálkodást. Eh, igen, guztustalan ez a kettős mérce alkalmazása, amikor elítéljük eh, a jogtiprást, illetve a demokrácia hiányát eh, orvosok és balettáncosok esetében. Remélem, hogy ez a ház fel fog nőni, és túllép azokon a napokon, amikor a Csegevára pólót viselő fiatalokat idéz, ítéli csak el. La parola ora l'onorevole... Rendben. Philip Kleissnak adom meg a szót egy percre voorzitter ik heb eh, voor die cuba resolutie gestemd omdat al bij al een. köszönöm elnök úr a kubai állásfoglalás mellett szavaztam az a benyomásom hogy ez kritizálja a kubai rezsimet. Szeretném felszólítani a tanácsot, hogy segítsék hozzá a az embereket a kubai helyzet normalizálásához, hiszen ez még mindig diktatúra lábbal tapossa az embereket. Szeretném az új főképviselőt felszólítani és a tanácsot, hogy ne folytassák azt a politikát, amit Louis Michel biztos folytatott Kubát illetően. Kritizálnunk kell az emberi jogok megsértését elfogadhatatlan az Európai Unió számára, hogy kommunista diktatúrával egy asztalhoz üljön. Köszönöm szépen. Most pedig Csáneszki úr szó. Non è presente in aula. Úgy tűnik, hogy nincs itt Csáneszki úr. Akkor ezzel kapcsolatban más nem kért szót, nem akarja a szavazatot magyarázni a témában? Úgy tűnik, nem? Ma l'onorevole sul, dossier relativo alla, alle tecnologie a basse emissioni. Most az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákba történő beruházás témájában Kalinowski kollega. Prego. Parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Amikor az állásfoglalás indítvány mellett a adtam le a szavazatomat, akkor az alacsony széndiokszid kibocsátású technológiákat kívántam ezzel támogatni. A terv hatékonyságához azonban a magánfinanszírozás elengedhetetlen. A jelenlegi gazdasági helyzetben Európában nagyon is indokolt ez. Az éghajlatváltozás és az, az energia hiány szintén most azonban esélyünk van arra, hogy kilábaljunk a válságból, méghozzá az éghajlatváltozás elleni harccal eh, eh, összefogva a mezőgazdaságnak, a vidéknek is nagyon hasznos lehet a megülő energiaforrásokon keresztül. Köszönjük, Brezina úr! Köszönöm, elnök úr!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 trvám na tom že jaderná energie patří mezi čisté energie přispívající k udržitelnému rozvoji. děkuji. Dziękuję, panie przewodniczący! panie przewodniczący! nie mogłem poprzeć tej. köszönöm elnök úr én nem támogattam ezt az állásfoglalást ugyanis ez egy fontos ügy európa számára. Minden esetre az állásfoglalás azt feltételezi, hogy a finanszírozás nagy mértékben kiválasztott, úgymond zöld energiákra összpontosítjuk, és ez ellentmond az energiaszolidaritásnak. Olyan országok esetében, ahol elsősorban szén alapú az energiatermelés, például Lengyelország is ilyen ahhoz, hogy zökenőmentesen átállhassunk a környezetkímélő gazdaságra, azt feltételezni, hogy számos munkahelyet meg kell szüntetni, és a válság idején ez rendkívül veszélyes lenne Lengyelország esetében elnök. Köszönöm most pedig. Szofi Alkanynak adom meg a szót, nincs itt, de itt van. Elnök úr, kedves kollégák! A Xintia vihar Franciaországot igen súlyosan érintette február 26-27-én, és majdnem 600 60-an elhújtak, illetve számos sérültet is nyilvántartunk. Tehát most szerintem nekünk példát kellene mutatnunk. Ezért személy szerint is részt vettem ennek az állásfoglalásnak a megfogalmazásában, amiben azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy hatékonyan reagáljon ilyen helyzetekre. Pénzügyi segélyre van szükség a vihar sújtotta területeken, a szolidaritási alapból figyelembe kell vennünk ezt a drámán. A Sharon Maritim, a Pédalola és az összes érintett régió most olyan helyzetben van, hogy módosítania kell a finanszírozási programját az Európai Fejlesztési Alapból, és éppen ezért arra kérjük a bizottságot, hogy minél előbb gyorsan cselekedjen. A kollégáimmal közösen. Meg vagyok személyesen győződve arról, hogy egy európai polgári védelmi erőre van szükség, hiszen ez elengedhetetlen segítséget nyújthatna ilyen helyzetekben. Kelly képviselő nem tette le a tábláját. Kérem, hogy ezt tegye meg. Briefly. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden annyit szerettem volna elmondani, hogy itt az ideje annak, hogy az atomenergiával kapcsolatban eh, megfelelő eh, eldöntsük, hogy a biztonsági intézkedések megfelelő alkalmazásával eh, hogyan lehet fenntartani ezt. Nem nagyon sok a szkepticizmus ezzel kapcsolatban, sok a kérdőjel, megválaszolatlan kérdés. Jó lenne, hogyha egy szakértői dokumentummal ezeket tisztáznánk. A a Litvánia és Észtország függetlenség nyilatkozatának 20. évfordulóját ünnepeljük, gratulálunk a két új független országnak. Rendben, mondja az elnök. Három órakor folytatjuk, az ülést ezzel bezárom. Ebből a Ah, Ahogy.